Good morning. Jó reggelt kívánok mindenkinek, tisztelt kollégák! Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és akkor elkezdhetjük az ülést, mert rögtön kora reggel szavaznunk kell. Először azonban a napirend elfogadása az első pontunk, és a következőt javasolnám. Azt javaslom, hogy fogadjuk el a napirendet a következő változtatással. Először is a nyolcas napirendi pont, amely a megerősített együttműködés a házasság felbontása és különválására alkalmazandó jogterületén ezt a jelentést a következő ülésünkre halasztanánk. Ez lenne az egyik. A második pedig a szavazást követően az ötös napirendi pont következik, amelynek tárgya a folyamatban levő tárgyalások az EU és az USA között a TFTP megállapodásról. Ezt a vitát zárt ajtók között fogjuk tartani, ugyanis a bizottság ezt kérte. Malmström biztos asszony, ő vezeti a tárgyalásokat, és eljön hozzánk. Ha nincs ellenvetés, igen, Kolja úr, elnök úr, emlékeztetnék arra, hogy a legutóbb lehetővé tettük a tanács jelenlétét, mert ez fontos a parlament számára, és ők ugye tudják, hogy miről folyik a vita. Itt van a tanács. Rendben, köszönöm, mert azt mondta az elnök úr, hogy pusztán a bizottság jelenlétével zárt ajtók mögött tartjuk meg ezt a vitát. Köszönöm. Igen, ebben egyetértünk. Az elnöki közlemények tárgyában pedig emlékeztetném önöket arra, hogy Cashman úr jelentése a dokumentumokhoz való hozzáférésről, tehát ez az átláthatósági dosszié, A módosítások előterjesztésére vonatkozó határidőt kibővítettük. Ezt korábban már e-mailben, hétfőn egészen pontosan be is jelentettük. Másodszorban pedig Mátyő asszony kérésére, ő az egységes engedélyről szóló jelentés előadója. A szavazást ugye eredetileg május 31-ére terveztük, azonban valójában július 13-án fogunk szavazni, tehát ezt elhalasztottuk. Harmadik bejelentésem pedig azt javaslom, hogy